presidente. Che Non c'è bisogno di microfono. Non c'è bisogno. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. Tisztelt kollégák, elkezdjük az ülést. A tegnapi ülésszak jegyzőkönyvét szétosztottuk, ezzel kapcsolatban vannak-e észrevételek, kérdezem, úgy látom nincsenek ezáltal elfogadottak tekintjük a jegyzőkönyvet. A napirend értelmében most a, a bizottság nyilatkozatát hallgatjuk meg SWIFT ügyben, és a tanács nyilatkozatát. Megadom a szót López Garrido úrnak a tanács nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők, tisztelt Malmström, biztos asszony. Március 24-én a bizottság elfogadott egy ajánlást, amelyet a tanácshoz címzett. Ennek a lényege az volt, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti tárgyalásokra felhatalmazta a tanácsot, és a tárgyalások célja az, hogy a terrorizmus finanszírozására terrorizmus finanszírozását felderítsék. A, az Európai Parlamentet tájékoztattuk erről, és aztán ezt az ajánlást eljutottuk a tanácsnak. A bizottság to, továbbra is megvan arról győződve, hogy nagyon fontos lenne egy ilyen ajánlás, vagy ilyen, egy ilyen e, együttműködés, illetve megállapodás a terrorizmus finanszírozásáról. a koreper szintjén tanulmányoztuk a biztos asszony ajánlását, és a következő tanácsi ülésen fogunk szavazni a bizottság ajánlásáról. Igen, fogunk szavazni, mellette szavazunk, ismervén a parlament pozitív álláspontját, illetve a ma a parlament területén, vagy a parlament helyszínén ezzel kapcsolatban majd meghallgatandó véleményeket. A tanács egyetért az Európai Parlamenttel abban, hogy a SWIFT egyezménynek garanciákkal kell rendelkeznie. Egyetért azzal, hogy a parlament ilyen érzékeny kérdésnek tekinti ezt, hiszen mindenképpen tiszteletben kell tartani az európai polgárok emberi jogi kartáját, ennek 8-as cikkét, a Lisszaboni szerződést, illetve az ö, emberi jogok európai konventjét. Az adatok továbbításával kapcsolatban, a személyes adatok továbbításával kapcsolatban is be kell tartani a nemzetközi normákat, és hogyha a dátumok, hogyha az adatok nem felelnek meg a valóságnak, akkor lehetőséget kell arra biztosítani, hogy ezeket módosítsák, vagy töröljék. Nem szabad diszkriminációt alkalmazni, tehát ugyanúgy kell az európai polgárokat is kezelni, mint az Egyesült Államokbeli polgárokat. Véleményünk szerint az egyezmény időtartamával kapcsolatban hamarosan megegyezhetünk, ez körülbelül 5 év lenne, ami pedig a harmadik országokkal történő adatcserét illeti, el kell mondani azt, hogy ezek az adatok a harmadik országokat is segíthetik abban, hogy a terroristák finanszírozását felderítsék, Persze ez ahhoz, arra van szükség, hogy az európai jogszabályok lehetővé tegyék azt, hogy ez megtörténhessen. Tehát, hogy indirekte a harmadik országokhoz is eljuthassuk ezeket az adatokat terrorizmus elleni harc céljából. Aztán a tág értelembe vett adat továbbítással kapcsolatban, amikor nem egy konkrét adatot továbbítunk, akkor mindenképp el kell mondani, hogy ezt eh, meg kell tartani, ezt az adattovábbítási módszert, hiszen így hatékonyabb, illetve sokszor nem is lehet szétbontani vagy lebontani az adatokat. Nagyon nehéz kiválasztani egy adattömegből, hogy pontosan milyen adatra van szükség. A lehető legkonkrétabban, a lehető leghatékonyabban lehet így végezni a terroristák felderítését, és pontosan ezzel a céllal történik egyébként ez az adatcsere, illetve az egyezménynek is ez lenne a lényege. A bizottság javaslata igen részletes, ez egy jó javaslat. A személyek emberi jogait mindenképpen figyelembe veszi, célja, hogy az egyezmény megszülessen, az arányosság, illetve a reciprocitás elvét figyelembe veszi és tiszteletben tartja, az ellenőrzés elvét, például az Európai Parlamentnek is lesz ellenőrzési jogköre, mindezt elviszük majd a tárgyalásra, illetve azt is, az is szerepel a javaslatban, hogy hatékonynak kell lennie az egyezménynek. Úgy véljük, illetve a parlament úgy véljük, hogy számukra is ez egyfajta elkötelezettséget jelent, ezt mi is így véljük, és a parlamentnek a parlamentet folyamatosan tájékoztatni fogjuk a tárgyalások fejleményeiről. A tanács számára az is világos, hogy a nemzetközi intézmények titkos, titkosított részeihez is hozzá kell férni a parlamentnek, hogyha ezeket az egyezményeket neki kell majd jóvá hagynia. A tanács ebben a kérdésben egy, egy, egy intézmény közi egyezményt ö, fog öm, aláírni a parlamenttel. Tehát most ígéretet teszünk arra, hogy ez az ez egyezmény megszületik majd az intézmény közé egyezmény. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most Cecilia Malmström biztos asszony következik. Members, Tisztelt képviselők, a tanács elnöke a TFTP adatok gyűjtése nagyon fontos a terrorizmus elleni harcban. Tudjuk, hogy ezek az adatok segítettek a terrorista támadásokat megakadályozni, például a folyékony bomba esetében a Hiszrói repülőtérén. És ez nem csak az Egyesült Államok számára, hanem az Európai Unió számára is fontos. Nemrégiben találkoztam Napolitánó amerikai belügyminiszterrel, és felvetettem ezt a kérdést. Tudja, hogy szükség van a megállapodás reformjára, de természetesen aggódnak ők is, hogy nagyon sok terrorista számla nem érhető el, úgyhogy ezt a hézagot mindenképpen pótolni kell. De szem előtt tartva az alapvető jogokat és az adatvédelem megfelelő szintjét. A bizottság azóta, hogy erről utoljára vitát folytattunk, elkezdett újra dolgozni az új mandátumon, hogy jöjjön létre egy új TFTP megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között. A célunk most realista, szeretnénk szeretnénk a kollektív biztonságot megőrizni, miközben védjük az alapvető jogokat, az adatvédelmi szabályokat, a tavalyi parlamenti szeptemberi és ezért februári döntéseknek megfelelően. Köszönöm Henis Peset képviselőasszonynak a munkájáért, a bizottság megpróbált együttműködni vele és az árnyék jelentések felelőseivel, és hálás vagyok az elnökségnek is a végzett munkáért, hogy megpróbálták ezt keresztülvinni a tanácson. Mi a, megpróbáltuk a parlament parlamenti állásfoglalásban kifejezett aggodalmakat kifejezésre juttatni. A cél tehát a terrorizmus elleni harc, és itt megfelelő felhatalmazásra van szükség. Harmadik, adat, harmadik fél nem juthat hozzá az adatokhoz, biztos lesz a, biztosított lesz a kölcsönösség, a személyes adatokat kizárjuk, és természetesen amennyiben jogtalan a felhasználás, kárpotlásra, illetve jogorvoslatra is lehetőség nyílik. A parlamentet végig tájékoztatni fogjuk a tárgyalási folyamatról, és szeretnénk június elején ezt aláírni, és a parlament akkor ezt meg is szavazhatja. Ami pedig a tömbben továbbított adatokat illeti. Ez is egy ok volt a parlament részéről, de hát ha ez nincs, akkor nem lehetett volna meg az egyezmény. Azonban jogilag kötelező lesz védelmet biztosítani, és ez, ezzel elérhető, hogy nem lesz hogy az azonosított személy az terrorista vagy nem, és az adat továbbítás az persze névtelen. Akkor, hogyha adattömböket továbbítunk, akkor ez természetesen nagyon érzékeny dolog. De reálisan kell látni a kérdést, úgyhogy nem fog nagyon csökkenni a, a száma az adatoknak. A kölcsönösség az része a mandátumnak, és jogi kötelezettség lesz az, EU, az amerikai Pénzügyminisztérium részére, hogy ossza meg az európai partnereivel a terrorizmusra gyanúsítottakra vonatkozó tranzakciókkal kapcsolatos adatokat. És az amerikaiak hálásak lehetnek, és azok is, és segítenek is nekünk. A bizottság pedig szeretne, szeretné folytatni ezeket a tárgyalásokat. A mandátum öt évre szól, és ez igazolható a tömböstett adatokra, ugyanis ez a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó határidő is a pénzmosással kapcsolatos jogszabályokban, és a parlament remélem, hogy elfogadja ezt, és így fogunk a tanács elé menni a hét végén. Azt gondolom, hogy a mandátum tervezet az egy jelentős javulást jelent. Természetesen figyelembe vettük az Európai Parlament állásfoglalásában kifejezett aggodalmakat. A raportőrök felszólították a bizottságot, hogy egy két vágányú megközelítést alkalmazzon, és ezt itt az Európai Unión belül kell megtenni, és természetesen egyenlő partnerek közötti tárgyalásokról van szó, ez a hosszú távú cél ebből a szempontból. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Grazie, signora commissaria. Köszönöm szépen, biztos asszony. Most Bozotil úrnak adom meg a szót három percre. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először azt hiszem, a parlament részéről azt kell mondani, hogy a parlament megállapodást szeretne. Természetesen a parlament nem akar bármilyen áru megállapodást is. Természetesen az ördög mint tudjuk, a részletekben rejlik, és itt az ülésteremben ma e részleteket kell megbeszélni. A februári szavazás után két fontos tanulságot lehet levonni. Az egyik tanulság az, hogy az Európai Parlamentnek új, világos felhatalmazása van, szava van, és a szavat hallatja, hatalma van, és a hatalmával él. Konstruktívan és felelősségteljesen akar ezzel élni, de élni él vele. A második tapasztalat az, hogy az első megállapodás, az első SWIFT megállapodás nem volt elég jó, és módosítani, javítani kell ezt. Nagyon nagyra értékelem a bizottság azon hajlandóságát, hogy egy mandátumot körvonalazzon minél hamarabb a februári választás szavazási időpont után, és nagyon Szeretném, hogy a mandátumot a tanács minél, a miniszterek tanácsa minél hamarabb elfogadja. Mint mondottam, az Európai Parlament megállapodást szeretne látni, és ennek a részleteit abban az állásfoglalásban határoztuk meg, amelyet a legnagyobb frakciók egyhangon támogatnak. Itt nos, a tömeges adatok nagyon nagy kérdést jelentenek számunkra, és itt eh, újra gondolást szeretnénk nem csak a mi USA partnereink, az USA partnereink részéről, hanem a mi részünkről is. A tekintetben, hogy mit szeretnénk Európában elérni. A saját európai TFTP-nket akarjuk-e kiépíteni, és hogyan járunk el. A tömeges adatok, a bulk data kérdése egy olyan kérdés, amely elől nem lehet kitérni. Szemébe kell nézni egy kérdésnek. Jövő héten ezekkel a részletkérdésekkel szembesülünk, amikor az USA-ban a kongresszusi kollégáinkkal találkozunk, amikor parlamentünk missziója az USA-ba megy. Ha jól tudom, elnök úr, három percen van, tehát még 30 másodpercen keresztül beszélek, ha megengedi. Köszönöm. Tehát jövő héten az Európai Parlament missziója az USA-ba utazik, és kongresszusi eh, kollégáinkkal és az USA hatóságaival is megvitatjuk ezt a kérdést. Konstruktív módon szeretnénk eljárni. Azért megyünk el, hogy bebizonyítsuk az USA hatóságainak, hogy igenis komolyan gondoljuk a dolgot, megállapodást szeretnénk kötni. De agályaink vannak, és ezeket meg kell szólítani. Köszönöm. Köszönöm szépen, Buszutil úr. Elnézést kérek. Rosszul olvastam, azt hittem, hogy két percem van, de valójában valóban három volt. Birgit Zippel következik három percre. Köszönöm szépen, elnök úr <clears throat> az előttem, szólóhoz, előttem szólónak egy pontban ellentmondok. Az érdekem nem az, hogy mi hamarabb jöjjön létre az egyezmény, hanem egy lehetőleg legjobb eredmény jöjjön létre, a minőség az mindenképpen meg kell, hogy előzze a sebességet. Még egy előzetes megjegyzés. Az Európai Parlament már egyszer elutasított egy egyezményt, és a sok tartalmi ok mellett még volt egy szempont, mégpedig az, hogy a parlamentet nem vonták be a tárgyalásba. Ezen a héten aktuális okoknál fogva úgy döntöttünk, hogy nem hozunk döntést a parlamentben. És érvényes, hogy a tanács is halassza el a határozathozatalt mindaddig, amíg mi meg nem tárgyaljuk az ügyet. Egy kicsit meglep, hogy a parlament képviselői ezt nem veszik komolyan a parlamentnek ezt a döntését, és úgy vélik, hogy a tanács mégiscsak dönthet úgy magától, így nem lehet a saját határozatainkat kezelni. A tanácsnak is vissza kell vonnia a döntését május 6-ig, mire mi is döntünk. Biztos vagyok, hogy ez nem lesz hátrányos az ügy esetében, és az Egyesült Államok meg meg fogja érteni. A mandátumtervezettel kapcsolatban kapcsolatban. Nagyon pozitívnak tartom, hogy a bizottság azon van, hogy a követeléseinknek eleget tegyen. De azért azt világosan megmondom, hogy ez a tárgyalási mandátum még nem jó. Itt még alapvető változásokra van szükség, ha azt akarják, hogy a parlament többséggel fogadja el az új egyezményt. A jelenlegi mandátum erre a célra nem jó véleményem szerint, nem elég ambiciózus. A probléma az adat tömeggel továbbra is megoldatlan a bulk data kérdése. Havonta konkrét adatokról van szó, ugye 5-10 személyre vonatkozóan ezt mondják, akkor minek kell adatok millióit továbbítani, mert ez sérti az arányosság elvét is a célt illetően. És a bizottságnak és a tanácsnak mondom, hogy mindig arról beszélnek, hogy milyen hatalmas jelentősége van ennek az egyezménynek, mint pótlólagos intézkedésnek a terrorizmus elleni harc piacban. Hát ez nem annyira bizonyított, mint ahogy mondják. Problematikus továbbra is a hosszú tárolási idő az adatok esetében az Egyesült Államokban. A mandátum erre sem nyújt megoldást. Mindenképpen szükség lenne egy olyan igazságügyi hatóságra európai szinten, amely nem csak az Egyesült Államokból érkező kérést vizsgálja felül, hogy jogszerűek-e, hanem az adatokból való kivonást is, amikor egy adatot kivonnak a tömegből. És amikor információt adnak tovább harmadik személyeknek, arra vonatkozóan világos iránymutatásokra van szükség. Becsvágyó mandátumra van szükség a saját követelményeinkkel összhangban, mert csak így lehet jó eredményre jutni, amely egyrészt megfelel a mi követelményeinknek a terrorizmus elleni harcban, és még egy megjegyzés, illetve kérdés a tanácshoz és a bizottsághoz, hogy gondolják, hogyan lehet biztosítani azt, hogy valóban csak a konkrétan kért adatokat vonják ki az adattömegből, és csak azt adják tovább. Hogyan lehet ezt garantálni az Egyesült Államokban? Milyen előírások vannak erre vonatkozóan? Köszönöm. Köszönöm szépen, Zippel asszony. Most három percre Enis Blasert asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök annak, hogy sor kerülhet a mai vitára, és a parlament végre mindenki elé tárhatja elvárásait ezen egyezménnyel kapcsolatban. Nagyon sajnálatos tény, hogy a héten a parlament nem szavaz erről a témáról, de azt hiszem ez még nem gátolja a tanácsot abban, hogy tovább folytassa a tárgyalásokat. Nem titok, hogy a bizottság, illetve a tanács pontosan ismerik a parlament jelesfoglalás tartalmát. Örülök annak, hogy a bizottság és a tanács is sokkal együttműködőbb szellemben kíván velünk dolgozni. A tervezett egyezmény egyelő jogokat biztosít minden olyan személynek, akinek az adatait továbbítják. Ez pontosan mit jelent? Mik ezek a jogok? Hozzá, a hozzáférési, törlési, módosítási, kompenzációs jogok pontosan miben állnak? Kérem, erről tájékoztassanak. Aztán az arányosság, elvének megvalósulása kulcsfontosságú ebben az egyezménynek. Meg elismétlem azt, hogy a data profiling eset data profiling nem oldja meg a problémákat, tehát a, a tömeges adatok a bulk data esetében nem lehet hatékonyan adatokat keresni. Remélem ezt a problémát a tárgyalások során meg tudják oldani. Rendkívül fontos az is, hogy a kölcsönös jogsegély nem megfelelő jogalap arra, hogy az adatcsere végbe menjen. A banki transferekre például ez nem vonatkozik harmadik országokkal, illetve előzetesen azonosítani kell a bankokat. Pontosan ezért nagyon fontos, és ezt kihangsúlyoznám, hogy a tárgyalások arra koncentráljanak, hogy a két dolog egymással kompatibilis legyen. Nem szeretnék ezt a TFTP-t újra átgondolni, de a lehető legjobban kell a tárgyalásokat folytatni. Arra kérem a tanácsot, hogy Buszutil úr is tette, hogy az ezzel kapcsolatos szakpolitikai döntéseket vegye figyelembe. A bizottságot és a tanácsot arra kérem, hogy mindent megtegyen azért, hogy egy jogi szempontból kifogástalan ö, egyezményt hozzon létre, amely megvédi Európában az európiakat. Hogyha külföldre továbbítjuk a tömeges adatokat, az mindenképpen aránytalan. Ez nagy mértékben eltér az európai jogszabályoktól és joggyakorlattól. Az Európai Parlamentnek nagyon alaposan kell elemezni egy ilyen fajta egyezményt. Azt szeretném, hogyha az Európai Unió válvetve küzdene a terrorizmus ellen az Egyesült Államokkal, egyenlő jogokkal, és az Európai Uniónak kell megszabnia azt, hogy az Európai Unió mit tesz a terrorizmus ellen, és erre ez vonatkozik az adatvédelemre, az adatgyűjtésre és továbbításra is. A személyes adatok felhasználása, ennek megfelelően jogos kezelése nagyon fontos. Most a tanács és bizottság feladata az, hogy konkrét megfogalmazásokat dolgozzon ki, és megfeleljen a parlament, az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok várakozásainak. Köszönöm, elnök! Köszönöm. Most két és fél percre Jean Albrechtnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az elnökségnek és Mamsterm asszonynak az elmondottakat. Az elnökség helyesen mondta, hogy a TFTP egyezmény a SWIFT adatok cseréjére vonatkozóan alapelvekről szól. Az alapvető alkotmányos jogokról, a magánszféra védelméről 8. cikk az emberi jogi kartában, valamint 8-as cikk az Európai emberi jogi Konvencióban is. Azonban szó van itt a hatékony jogvédelemről és a fair eljárásról, az Európai emberi jogi Konvenció 6-os 13. cikkére gondolok. A arányosságra van szükség alkotmányjogi értelemben, és alkotmányjogi értelemben hangsúlyozom, itt nem csak arról van szó, hogy úgy érezzük az arányosságot, hanem arra is, hogy igazi bizonyítékokkal szolgáljunk a szükségességre, az alkalmasságra az egyes intézkedések vonatkozásában, és ezeknek az arányosságát illetően is. Világosan el kell mondani, amit a szakértők, más szakértők és még nyomozó hatóságok is mindig mondtak, hogy a tömeges továbbítása a személyes személyes adatoknak konkrét ö, gyanú nélkül alkalmas egyáltalán bármire is, és nem jelent, lenne-e kevésbé intenzív ö, intézkedéssel elérhető ez a cél. Véleményem szerint erre a válasz nincs meg. Anélkül, hogy egy döntés születne az egyedi esetekre vonatkozóan a gyanú vala háttérben nem lehet biztosítani az arányos hozzáférést a polgárok adataihoz. Ezért biztosítani kell, hogy adatokat ne továbbítsanak tömegesen. Egyébként ez az egyezmény a meglévő európai és nemzetközi szerződéseket megszegné, és azt hiszem, hogy az eddigi ítéletekben a legtöbb európai legfelsőbb bíróságon, a német alkotmánybíróság ítéleteiben is kiderült az adatok tárolásával kapcsolatosan. Éppen ezért a parlament az eddigi álláspontját nem adhatja fel, nem engedhet belőle, hanem a tárgyalások alatt mindenképpen biztosítani kell az uniós joggal, a közösségi joggal való összeegyeztethetőséget. A mandátum és a tárgyalás és az euró Európai Bíróság. Kérem a tanácsot és a bizottságot, hogy képviseljék a parlamentet és az Egyesült Államok szemben, és az arányosság bizonyítékát az Egyesült Államok tegye az asztalra, különben a parlament a TFTP és egyezményt nem tudja megszavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Albrecht úr. Most pedig két és fél percre Tenok úrnak adom meg a szót. Elnök úr, az ECL frakció az eredeti tanács javaslatot támogattam, a terrorista finanszírozás programját támogattam, mármint hát, eh, ennek, el, eh, ennek a, ez elleni harcot, a különböző védő záradékokkal. Ugyanakkor azonban az Egyesült eh, Államok nem egyenlő feltételeket biztosít. Azt szeretnénk, hogy az Európai Unió megpróbáljon ellenállni ennek, és ne engedjük, hogy kizárólag az Egyesült Államok lépjen fel a hát terrorista elleni harcban. Nagyon fontos, hogy az Atlanti-óceán mindkét partján megvédjük a polgárokat. Sajnáltam, hogy az egyezményt leszavaztuk, de azért nagyon meglepő nem volt. A parlament meg akarta mutatni, hogy mire képes a Lisszaboni szerződés értelmében. A SWIFT-et a SWIFT egyezményt, a SWIFT javaslatot, a bizottságot, a bizottság új javaslatot készített ezzel kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy az, Egyesül, hogy az Európai Unió um, belül a parlamentnek nincs megfelelő szerepe ennek az egyezmény kialakításában. Az amerikai diplomácia, diplomáciának sokkal nagyobb a jelentősége ebben. Buzek úrnak és egyéb parlamenti személyiségeknek a véleménye ezzel kapcsolatban nagyon kész, későn jött. A parlament naívan és arrogánsan lépett fel, hiszen a frakciók mozgatták a szálakat. Gyakorlatilag láthatatlan erők mozgatják ezt a rendszert. Izrael, Tajvan és Kína esetében nagyon komoly diplomáciai erőfeszítéseket tesznek, hogy kiépítsék a kapcsolatokat az Európai Parlamenttel. Sajnálatos módon Amerika azonban nem tesz eleget lehetőségeinek. Belgiumban az amerikai követség még mindig kétszer akkora, mint a, az EU nagykövetség. Nos, úgy tűnik, hogy a brüsszeli amerikai nagykövet nem tett eleget a kötelességének. Biden, amerikai alelnök úr nem sokára a parlamentbe látogat, ez azt hiszem jó kezdet lehet, hiszen mindenki azt szeretné, főleg jó magam, hogyha megerősödnének az EU-USA kapcsolatok. Jó lenne, hogyha ezt tükrözné a jelenlegi egyezmény is, a SWIFT egyezményt is, illetve az utas adatokkal kapcsolatos egyezmény is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, most két percre Verzsát képviselőnek adom meg a szót. Madame, si ça ne vous fait rien. Euh, mesdames et messieurs, mes chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves képviselőtársaim! Ismét a tanács és a bizottságnak adandó SWIFT tárgyalási mandátumról vitázunk. Ez egy olyan mandátum, amelyről amely az Európai Parlament felelősségét ki, hangsúlyozzam. Azonban egy-két pont még mindig nem elegendően tisztázott, például az adatok tárolási határideje, illetve az Európai Unió polgárainak az adatokhoz való hozzáférési lehetősége. Még mindig diszkriminatív az eljárás a nem amerikai külföldi állampolgárokkal szemben a SWIFT az adatokat nem tudja egyedi módon kezelni, erre nincsenek meg a technikai feltételek. Azután az adatok átvitelének arányossága se érvényesül. Ön biztos az, hogy maga mondtam, hogy a tömeges adatátvitel aggályos, illetve problémák jelentkeznek. Skeptikus vagyok, és nem bízom az amerikai hatóságokban. Tudjuk, hogy az amerikaiak milyen károkat okoztak a terrorizmus elleni harc során. Ahogyan Szipert asszony mondta, a minőség meg kell, hogy előzze a mennyiséget. És az Európai Uniónak valódi ellenőrzést kell fenntartania a valójában átvitt adatok fölött. Biztosítani kell, hogy az állampolgárok jogát ne tiporják lábbal. Örülünk az előrelépéseknek, de ezek nem elegendőek. A polgároknak jogos igénye, hogy biztonságban éljenek, de minden területen biztonsághoz van joguk, például az magánszféra védelméhez is épp így joguk van. Sok felszólalásban halljuk ezt az aggályt, hogy az arányosság elve nem érvényesül. Tisztelt Verzset asszony! Én tudom, hogy ön képviselő asszony, de olaszul a képviselők megszólítása egyenlő ugyanaz a férfiakra és a nőkre is, nők esetében is, hogy ha képviselőről van szó, tehát nem akartam udvariatlan lenni. Most a Borgézió úr következik két és fél percre. Köszönöm, elnök úr! Megragadom az alkalmat, hogy igazad adhassak önnek, valóban így van ez. Illetve nagyon fontos ez is, hogy az Európai Parlament ne felejtse el az olasz nyelv használatának fontosságát, hiszen az olasz nyelv olyan sokat adott az európai kultúrának. A témával kapcsolatban el kell, mondanom, el kell mondanom azt, hogy Korábban talán nem vettük komolyan azt, hogy egy alapvető nyugati szükséglet, nem vettünk komolyan egy alapvető nyugati világbeli szükségletet, tehát hogy meg kell magunkat védeni. Természetesen nagyon fontos az arányosság elve, de kérem, hogy ezt ne áldozzuk fel a személyiségi jogok, illetve az emberi jogok oltárán. A bizottság új javaslata gyakorlatilag figyelembe vette a parlament összes kérését. A polgárok, a közigazgatás, vagy az igazság szolgáltatás rendszerében alkalmuk nyílik arra, hogy módosíthassák például a szívdatokat. Nos, véleményem szerint érvényesek, vagy igazak a bizottsági javaslat elemei, és mindenképpen a finanszírozási, a terrorizmus finanszírozási tranzakciókat sokkal komolyabban kéne ellenőrizni, és ebben az Európai Uniónak és az Egyesült Államoknak is fontos szerepe van. De ne felejtjük azt, hogy az Európai Uniónak magát is meg kell védeni a terrorizmustól. Sajnálatos módon a múltban láthattuk azt, hogy mennyire veszélyeztetett Európa. Az Európai Parlament feladata tehát az, hogy a lehető legnagyobb védelmet adja meg az európai polgároknak, illetve a személyes adatoknak, illetve nagyon fontos az is, hogy az európai polgárok élhessenek jogaikkal. A parlamenti képviselők sokat tettek ezért az egyezményért, és ez is mutatja, hogy a Lisszaboni szerződés, amely új jogokkal ruházza fel a parlamentet, milyen fontos. Nos, a terrorizmus elleni terrorizmus elleni programot, terrorizmus finanszírozás elleni programot kéne kidolgozni Európában. Ne üljünk a babérjainkon, hiszen nagyon sürgősen ki kell ezt dolgozni. A következő témánk a PNR lesz, erre is vonatkozik ez. Az utasok felismerésével kapcsolatban nagyon sürgősen egy programot kéne kidolgozni. Elnök, köszönöm szépen, Borgéció úr. A következő hozzászóló Ernst, Ernst Strasser. Három perc. Herr Präsident! Uh... Elnök úr, biztos asszony, igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Mi a néppárt, mi szeretnénk a megállapodást. Jó partneri kapcsolatokat szorgalmazunk amerikai barátainkkal, mindenekelőtt a biztonság terén is jó megállapodást akarunk, és mi hamarabb szeretnénk megállapodni. Azonban már most is megállapíthatjuk, hogy ez egy olyan időpont, amikor a Lisszaboni szerződés szelleme már jobban tükröződik, mint bármikor is ezelőtt. A parlament szeptemberi állásfoglalása után, a tanács döntése után november végén, aztán a február végi vita során, amikor megszületett a parlament világos állásfoglalása. Ehhez képest most mi egy olyan helyzetben vagyunk, ahol látjuk, hogy milyen jó az együttműködés a tanács, a bizottság és a parlament között. És köszönetet is szeretnék mondani önnek, biztos asszony, és a tanácsnak is ezért az új kezdetért. Új kezdet ez mindenek előtt a Reding és ön Malmström biztos asszony számára új kezdet ez, és itt megmutatjuk, hogy mi cselekvőképesek képesek vagyunk. A polgár azt akarja látni, hogy közösen tudunk megoldást találni, és hát nem csak a polgárok, hanem mindannyian, akik itt vannak a teremben, azok a polgárok különösen, és szeretném különösen köszönteni a vendégeket Ausztriából, a Hunszükről, Rajna mentéről. Most itt vannak, itt ülnek fönt a tribünön. A mi frakciónk, hölgyeim és uraim, nem a problémákat keresi, hanem a megoldásért harcol. És ezzel kapcsolatban meg kell, hogy állapítsam, hogy hogy nagyon sok kiváló megoldási javaslat van már a szeptemberi döntésben, legyen ez a tömbösított adatokkal, a bártétával kapcsolatosan, a harmadik félel kapcsolatban, a tárolással kapcsolatosan. Most erről kell beszélnünk, és egy kicsit meglep engem, hogy a zöld kollégák és a golbeli kollégák, akik akkor nem vettek részt a szavazásban, és nem is akartak jó példával előjárni, és most követelik a döntést. Hát kedves kollégák, akkor legyenek részt a tárgyalásokon, és közösen próbáljunk meg eredményre jutni együtt. Ahogyan ezt elgondoltuk az elején, azt hiszem, az kell, hogy legyen a példa a jövő számára is. Ez ki is derült a hozzászólásokból szempontból fontos, hogy a TFTP eh, létrejöttét erőltessük, szükség van erre az instrumentumra, és az időt úgy kell betartani, eh, ahogyan azt önök gondolták, el kell érni, hogy még a nyári szünet előtt itt a parlamentben eh, tudjuk megvitatni a tárgyalások eredményeit, és dönteni tudjunk erről. Azt hiszem, hogy be is fejezem a mondandómat, hogy az a mód, ahogyan tárgyalnak, és a cselekvési tervüket illetően is, amelyet én támogatok, meg lehet tartani, ez fontos, e, így lehet tovább lépni az egyezmény a PNR kérdésén, és minden egyéb kérdésben. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm szépen, Strasser úr. Most két és fél percre megadom a szót Gönc Kingának. Köszönöm szépen, elnök úr szeretnék emlékeztetni arra hogy az előzetes negatv várakozásokkal szemben amik megelőzték a parlament nemleges szavazását tulajdonképpen több pozitv fejlemény is történt és úgy tűnik hogy lesz egy a korábbinál lényegesen jobb megállapodás az európai unió és az egyesült államok között és ha igaz akkor ez már a nyár előtt meg tud történni azóta egyrészt mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált hogy az egyesült államok sokkal nyitottabb ezekre a fenntartásokra és arra hogy konstruktv megoldásokat keressen az európai fenntartásokra mint ahogy azt előtte gondoltuk. azt hiszem hogy mindannyiunknak az a tapasztalata hogy lényegesen jobb az együttműködés és szorosabb a párbeszéd a tanács és a parlament között és azt hiszem hogy az is nagyon fontos hogy cecilia malmström biztos asszony rendszeresen tájékoztatja a libe bizottságot a jelentéstevőt árnyék jelentéstevőket a fejleményekről és azt hiszem ez a kulcsa annak hogy a jövőben is valóban jó megállapodások szülessenek. tehát én azt hiszem hogy ezt fontos megállaptanunk mielőtt továbblépünk. szeretném elmondani én is azt amit többen hangsúlyoztak hogy a parlament elkötelezett a szocialisták képviselőcsoportja szintén egészen komolyan elkötelezett az iránt hogy legyen megállapodás hogy gyorsan legyen megállapodás hogy jó megállapodás legyen tehát olyan amely figyelembe veszi az európai polgárok érdekeit adatvédelmi érdekeit is. tudjuk és érezzük a felelősségét annak hogy a terrorizmus elleni fellépésben nagyon fontos elem ez noha nem az egyetlen és talán nem a legfontosabb de nagyon fontos elem ez a bizonyos adatcsere. úgy látjuk hogy a mandátumban a mostani állapot szerint sok mindenre van válasz és sok mindenre nincsen válasz nincsen még válasz olyan kérdésekre amelyeket korábban emltettek a kollégáink és amelyek ma még szóba fognak kerülni. én azt hiszem hogy ez a két hét amely most itt amiatt hogy elmaradt a szavazás a repülési nehézségek miatt ez a két hét rendelkezésünkre áll ez egy lehetőség is lehetőség arra hogy azokban a kérdésekben amelyekben még nem sikerült megoldásokat találni és nem sikerült megnyugtató válaszokat találni a parlament kérdéseire fenntartásaira azokra is szülessenek válaszok. jó lenne hogyha a tanács nem döntene azt megelőzően hogy a parlamenti szavazásra sor kerül hisz az újabb nehézségeket okozhat a továbbiakban. köszönöm szépen! köszönöm szépen most Latford asszony következik. Egyébként köszöntöm a fönt a galérián helyet foglalókat, és sokan hallgatnak minket bizonyára interneten, őket is üdvözlöm. Nagyon sok nézőnk és hallgatónk is van az új technológiák segítségével, a közönségünk rendkívül nagy. Szerelatford következik. Thank you, President. The... Elnök úr, köszönöm szépen. A bizottság jól figyelt a parlamentre, ez a tervezet komoly előrelépést jelent. Kollégáim egy-két szempontot kiemeltek, ahol aggályaink rejlenek. Nem akarom ezeket meg is megismételni, csak Ennis Plesárt kollégának szeretnék köszönetet mondani, mert a parlament véleményét jól megfogalmazta. De hogy helyezem már mondandomat a szövegkörnyezetben? azt láthatjuk, hogy mit érhetnek el a felek, hogyha partnerség szellemében, kölcsönös tisztelet szellemében dolgoznak. Mind a bizottság, mind az USA hatóságai egymás fele léptek, és meg szeretném köszönni az USA nagykövetének munkáját, hiszen jól megértette, hogy hogyan működik az Európai Parlament, talán még jobban is, mint egy-két tagállami adminisztráció. Most pedig a tanács oldalán van a labda, nekik kell a mandátumot elfogadni. A tanács legutóbb um, nem tudott megfelelni a parlament elvárásainak, um, és így nem jött létre a megállapodás. Az elmúlt évtizedben az USA és az EU hatóságai um, reaktív módon reagáltak a biztonsági veszélyekre, és gyakran a médiumok nyomásának engedve tettek. Nem léphetünk így tovább, hanem új kezdetre van szükség, ahol meghat az alapvető elveken alapulva, amely az arányosság, a nyomon követhetőség, oldjuk meg az adatok tárolását, átadását. Hogyha jól értem Malmström asszonyt, akkor éppen ezt akarja megoldani, és ilyen módon a túl beavatkozó intézkedések, illetve a párhuzamosságok megszüntethetőek, és a polgári szabadságjogok nem kerülnek veszélybe. Köszönöm szépen, lett asszony. Judith Sargentini következik két perc. Dank u, voorzitter. Of er nou een resolutie is of... Köszönöm, elnök úr. Attól függetlenül, hogy van-e állásfoglalásunk, leszögezhetjük azt, hogy a tanács odafigyelt ránk, és tudják mi a dolguk. A parlamentet, a parlament aggódik az európai polgárok védelme, a személyes adatok védelme ügyében. Ezek alapvető jogok. A költséghatékonyság elve nem érvényes az alapjogokra. Nos, technikai szempontból nem lehet konkrétabban, pre- precízebben adatokat továbbítani, hallottuk az érveket, én ezt nem tudom elfogadni. Minden a költségek függvénye. De, mint említettem, ha alapjogokról van szó, akkor nem az a legfőbb szempont, hogy mi mennyibe került Európa először érte azt el, hogy egyenlő jogú tárgyalópartnere az Egyesült Államoknak, nem bólogatunk, nem bolintunk rá mindenre, amit az Egyesült Államok javasolt. A Lisszaboni szerződés értelmében a bizottság, a tanács és a parlament el tudta ezt érni. Azt kérem, hogy az Európai Emberi Jogi Karta, amely érvényben van, tükröződjön a mandátumán, mandátumukban, és remélem, hogy az ez, ebben foglaltak megvalósulnak majd az egyezményben. Remélem, hogy a ma- mandátumokat okosan használják, várom az eredményt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most Marek Migalski kikövetkezik, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Máma, az USA az egyedüli hatalom a világom, amely egy eh, többdimenziós szuperhatalom, katonai és gazdasági is. Nagyon hálásak lehetünk, hogy ez a szuperhatalom baráti viszonyban van velünk, hiszen ugyanazon alapon nyugszik, ugyanazon elveken él, alapul a munkája élete, mint a miénk az EU-ban. Ezért támogatni kell az USA-nak a terrorizmus elleni harcát. Az Egyesült Királyság évtizedeken keresztül védte meg Nyugat-Európát a kommunizmustól, és az USA-nak köszönhető, hogy Európa szabad része 40 éven keresztül szabad lehetett. Az USA ma pedig abban segít az egész szabad világnak, hogy ne veszélyeztesse a terrorizmus. Ezért az USA erőfeszítéseinek támogatása az USA-ban és az EU-ban kötelességünk és szégyen, hogyha nem támogatjuk őket. Szégyen az EU-ra nézvést, hogyha nem támogatjuk az USA ezen erőfeszítéseit. Ezért, amit tehetünk, és erről szól éppen ez a megállapodás, az, hogy támogassuk az USA-t a terrorizmus elleni harcban. Nem szabad, hogy kételyek bizonytalanítsanak el bennünket. Természetesen a fent említett szabályoknak meg kell felelni, de úgy gondolom, hogy a tanács és a parlament ki kell, hogy dolgozzák a megállapodás részleteit, de egy határozott politikai akarat kell, hogy meghatározza munkánkat. Az Egyesült Államok az EU-val szeretne megkötni megállapodást, amely baráti természetű és a partnerség viszonyain alapszik. Köszönöm szépen, Svensson képviselő következik. Egy perc. Köszönöm szépen, és köszönöm a tanácsnak és a bizottságnak is a munkát, és köszönöm az előrelépést amelyet elléptek, mióta a, taná, a parlament februárban az egyetlen helyes lépés megtette, mégpedig elutasította a tervezetet. A parlament meghatározta, hogy milyen tartalma legyen ennek a megállapodásnak, és egy okos bizottság és okos tanács jól, ten, jól tetszi, hogyha figyelt a parlament fenntartásaira. Hiszen az állampolgárok jogairól, szabadságáról beszéltünk és a jogállamiság elvének érvényesüléséről. Ezért nem engedhetjük meg a tömeges adatátvitelt, a korlátlan tömeges adatátvitelt. Ez nem célra vezető, hiszen hogyha egy ilyen opció mellett döntünk, akkor teljesen ártatlan állampolgárok adatait vegyítjük össze az esetleges gyanúsítottakéval. Hogyha megalapozott a gyanú egy személy ellen, akkor engedélyezzük az adatátvitelt. Politikai kérdésekről beszélünk, és az a kérdésem, hogy mi határozza meg a jogalkotásunkat, a technológiai lehetőségek, vagy pedig az állampolgári szabadságjogok számomra. Ez egy teljesen világos döntés, ez adja meg az alapját. Köszönöm Svensson asszony, és most megadom egy percben Paszka képviselőnek a szót spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých 2010 februárjában nem ratifikáltuk a FTP megállapodást. Azért utasítottuk vissza ezt a megállapodást, illetve a visszautasítás okait világosan elmondtuk. Az adatvédelem céljai és elvei nem érvényesültek, hiszen eh, tömegesen utalták volna át az adatokat, az adatállományokat, és nem voltak nyomon követhetőek ezek az adatok az USA-ban. Ráadásul a kölcsönössége hiányzott, hiszen a másik fél nem nyújtott ugyanilyen mennyiségű és minőségű anyagot. A megállapodásból sok hiányosságot ki lehetett küszöbölni, de Fontos, hogy az adatok Európából USA-ba való automatikus tömeges átutalás ellen fellépjünk. Korlátozni kell az adatátvitelt, és korlátozni kell az adattárolást is. Mindezt már az adatok tárolását kizárólag európai területen és az európai szabályok szerint lehet végrehajtani, Köszönöm szépen, Coelho, következik két. Köszönöm szépen. Tisztelt tanácsi elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, tisztelt biztos asszony. Az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti egyezmény rendkívül fontos, hiszen eleve nagyon fontos az Atlanti óceán két oldalán található régi együttműködés, főleg ebben a témában. Korábban én ezen az egyezmény ellen szavaztam, hiszen az Európai Parlament követeléseit korábban nem vették figyelembe. Ugyanakkor utaltam az integritás, a és a személyes adatvédelem, illetve a reciprocitás, e, reciprocitás elveire. A helyzet azonban megváltozott. A parlament, a tanács és a bizottság közötti egy, együttműködés sokat javult, de jó lenne, hogy egy, ha egy intézményközi együttműködés jönne létre, és ez lefektetni az alapjait a jövőbeli együttműködésnek. A parlament 2009. szeptemberében hangot adott aggájainak ezen, ezen, egyez, ezen TFTP egyezménnyel kapcsolatban a reciprocitás elvét akkor nem vették még figyelembe. Most megismétlem, hogy ez rendkívül fontos, és nagyon fontos az is, hogy az adatokat továbbítás után egy minimális ideig megőrizzék, és utána ezeket semmisítsék meg. Nagyon fontos a jogszabályok szóban, figyelembe vétele, illetve tisztában, tiszteletben tartása, illetve a harmadik országokkal való együttműködés lehetőségének jogi megvizsgálása. Rendkívül fontos a megelőzés, illetve a terrorista cselekmények felderítése. Azt gondolom, hogy a parlament mostani véleménye tökéletesen koherens a korábbi véleményeivel. Elnök, Emin Boszkurt következik két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt bizottság, igen tisztelt tanács. A mandátum tervezeti jó irányba tett lépésnek tekinthető, az adatvédelem nagyon nagy prioritással bír, éppen ezért eh, fontos, hogy megfelelő megállapodást kössünk, de nem minden áron. Februárban nagy többséggel mondtunk nemet a rossz megállapodás megkötésére az USA-ban. Nemet mondtunk arra, hogy az Európai Parlamentet kizártuk, kizárták a tárgyalásból, amely 500 millió állampolgárt képvisel. Az emberek nem akarják, hogy mindenfajta ellenőrzés nélkül adják át adataikat az usa ba A tárgyalási mandátum jelen formájában ö, ki kell, hogy térjen e kérdésekre. Jó okkal tudunk csak támogatást adni. A tanácsnak és a bizottságnak teljes körűen informálnia kell a parlamentet, és helyes, hogy a bizottság figyelembe vette a személyes adatok védelméről szolgáló parlamenti aggályokat. Ez a kritérium, amely alapján dönteni kell arról, hogy átadhatóak az adatok, vagy sem. Szép ígéretek ezek, de már nagy kíváncsisággal várom, hogy a tanács és a bizottság a gyakorlatban hogyan tartja majd be ezen elveket. A hatékonyság és az arányosság elve kell, hogy érvényesüljön, és persze a kölcsönösségé is. Üdvözlendő volna, hogyha azon jogok teljes listáját megkapnánk, amelyel állampolgáraink rendelkeznek, és amely alapján az USA-ból jövő megkereséseket értékelhetnénk. Hogyan látja a tanács és a bizottság egy ilyen Európai Uniós hatóság működését? Ez egy jogi instancia volna? Az európai állampolgár Európai Bírósághoz fordulhat majd? Köszönöm, másfél perc Alexander Álvaro következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Malmström biztos asszony az elmondottakat. A mostani tárgyalási mandátum mindenekelőtt azt mutatja, hogy a bizottság és a parlament ismét egyúton haladnak, és ez így is kell, hogy legyen. És nagyon fontos, hogy az Európai Parlament, amikor februárban elutasította az egyezményt, akkor aki csak az erejét fitoktatta, azt mondták, ennek semmi köze az erő fitoktatáshoz, ez felelősségvállalás. Felelősség azoknak a jogaiért, akiket képviselünk, a polgárokat. És a most folyó tárgyalások az új szerződésről, az új SWIFT szerződésről. Hát a legfontosabb kérdés, hogy a parlament, az Európai Unió hogyan van tekintettel a tiszteletre a partnerek iránti, a polgárok iránti, és az európai törvényhozó iránti tiszteletre. Azt hiszem, hogy nagyon sok minden megjelent a mandátumban abból, ami nekünk fontos az az állásfoglalás majd, amit májusban elfogadunk, nyilván sokat tükröz majd abból, ami a polgárokat érint, adatvédelem, jogorvoslati lehetőségek exteritoriálisan is, különösen akkor, hogyha az adatokat így módon is meg lehet sérteni. Sokat beszéltünk a gyűjtött, az úgynevezett bulk data transferről, tehát a adattömegek továbbításáról. A mandátumban rögzíteni kell, hogy mikor és hogyan kerül megoldásra ez a probléma. Egyebekben nagyon nehéz lesz ezt az egészet képviselni, abból a szempontból, amit megfogalmaztunk, hogy az Európai Parlament állásfoglalása két dolgot emel ki, hogy, és ez az egyik, és én bízom abban, hogy a bizottság ezt meg fogja tudni oldani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Álvaro úr. Szárneszki úr következik. Egyébként mindenkit arra kérek, hogy tartsák be hozzászólás időt, most egy perce van a hozzászólónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Ezt a... Erre a vitára olyankor kerül sor olyan időpontban, amikor már csak két nap van hátra a tagállamok ugyanilyen témájú tanácskozásáig. Tehát egyfajta politikai nyomásgyakorlásról van szó. Próbáljuk a tárgyalási mandátumot alakítani. Két hónapunk és egy hetünk van a tárgyalások megkezdéséig, és a Európai Bizottság nem túlságosan rugalmas, bár minden tiszteletem biztos asszonyé, mert hogy alternatív megoldást nem készítettek. Úgyhogy ez mindenképpen a mindent vagy semmit szellemében történik, ez pedig nem tesz jót az, Euró- az Európai Uniónak. Azt hiszem, zsákutcába kerülünk. Én az együttműködést támogatom, de hát a, a, az ördög a részletekben rejlik. Általában nem szoktam nagy hangon megvédeni az emberi jogi kartát, de az alapvető jogoknak mégis ellentmond ez az egyezmény. Köszönöm, hogy az elnök most Dafton, Bafton képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Meghönkentő számomra, hogy még mindig ragaszkodik a bizottság ahhoz, hogy több millió ártatlan állampolgár adatát átadják, annak ellenére, hogy a Libe szakbizottság és a parlament ezt ellenezte. Így nem lehet jobban menedzselni a SWIFT-et. Nem, egész egyszerűen nincsen szükség SWIFT megállapodásra teljes egészében ellenzem ezt a megállapodást, um, és a kormány fellépését, hogy átadják uh, az állampolgárok uh, adatait Amerikának. Hiszen itt a Big Brother leselkedik ránk. 90 évig akarja az USA ezeket az adatokat tárolni, uh, bár azt állítják, hogy néhány évig tárolják, és utána törlik, Ugyanakkor láthatjuk, hogy az adatokat az USA gazdasági érdekeinek megvédésére használják fel. Nem szabad, hogy meghátráljunk, és egy nappal a Lisszaboni szerződés életbelépése előtt a tanács az átmeneti megoldást elfogadta. A parlament azonban az új megállapodást elutasította, és a Libeszak bizottság is ellapotta azt, elutasította ezt a megállapodást. Fontos, hogy az emberek szabadságjogát eh, megőrizzük, mind a Velsziekét, mind az Egyesült Királyságban élőkét, mind az egész EU-ban élőkét. Monika, Monika Olmájer következik két perc. Herr Präsident, eh, Elnök úr, kedves kollégák! Ellentétben az előttem szólóval én Malmström biztos asszonynak és Reding biztos asszonynak Köszönetet szeretnék mondani azért az intenzív munkáért, amelyet végeztek, hogy megválaszolják a parlament kérdéseit, és megoldást találjanak a problémákra, az adatbiztonságot és bizalmasságot, titoktartást illetően, és itt tárgyaljanak az Egyesült Államokkal. Köszönöm azt is, hogy a mandátumban már jelentős kérdések szerepelnek, amelyeket a kollégák említettek, vagy amelyeket fontosnak tartottak. Gondolok itt olyan kérdésre, kérdésekre, mint a betekintés joga, illetve a kölcsönösség elve. Nagyon fontosnak tartom az adattörlést az öt éves határidő elteltével, ezt el kell érni, ugyanis az tarthatatlan, hogy örökre őrzik ezeket az adatokat. Fontosnak tartom a büntetés fizetést és a szándékos téves felhasználás esetén ezt is is meg kell vitatni, ez megakadályozhassa, hogy olyan adatokat vonjanak ki a tömegből, amelyet nem szeretnénk, csak azokat, amelyek a terrorizmussal kapcsolatosak. Fontos számomra még az is, hogy legyen egy sajátos, saját TFTP-nk is itt Európában, és hogy ne nagy mennyiségű adathalmazokkal dolgozzunk, és ezeket továbbítsuk az USA-ba. Ez nem bizalmatlanság kérdése, ez azzal függ össze, hogy a saját felelősségünket Európával szemben is vállalnunk kell, és csak is a terror specifikus adatokat kell kicserélni a partnerekkel, és nagyon fontos, hogy ez kölcsönösségi alapon történjen. Azt kérem még egyszer a bizottságtól, hogy térjen ki arra, hogy hogyan lehetne egy önálló saját TFTP-t kialakítani, ezt vitassa meg a tanácsa. Köszönöm, Holmeyer Fehér asszony, most Tanya Fajon következik két percre. Köszönöm szépen, állok úr. A terrorizmus még mindig az egyik legnagyobb veszély, mely az EU biztonságát fenyegeti. Ezért meg kell kezdeni az, az adatok cseréjéről való tárgyalást az USA-val, de nem minden áron. Az új megállapodásnak védenie kell az európai állampolgárok jogát, és figyelembe kell venni az emberi jogokat, és a tömeges adatátvitel problémájára megoldást kell találni. Ezen felül a megállapodásnak kölcsönösnek kell lennie a jövőben, tehát az USA, USA-ból is pénzügyi tranzakciós adatokat kell át adni Európának. Örülök, hogy a biztos asszony emlé egyetért ezzel. Az új megállapodás szigorú szabályokat kell, hogy tartalmazzon a harmadik államoknak való adatátvitel tekintetében, de tisztázni kell, hogy milyen kritérium alakján működik-e ez majd. Nagyon fontos tehát, hogy biztosítékokat építsünk be a rendszerbe, és tisztázzuk, hogy azon országok, amelyekből az adatok származnak, engedélyt adnak ahhoz, hogy a harmadik államokba továbbítsák adataikat. szerűvé kell tehát tenni az adatcserét. Kérdezem a bizottságot. Hogyan, milyen eszközzel próbáljuk megakadályozni a harmadik államokba való adatátvitelt, amennyiben a megkeresés nem alapos? Az Európai Unióban nincsen TFTP, ezért tehát felmerül a kérdés, hogy mire számíthatunk az USA-tól az adatokért. Ám, hogyha garanciáinkat nem teljesítik, feltételeinket nem teljesítik, akkor nem szabad megkötni ezt a megállapodást, hiszen meg kell akadályozni, hogy bárki más az adatainkban kutakodjon. egy perc, 30 másodpercben Cecilia Wikströmnek adom meg a szót, mondja az elnök har det sedan andra världskriget. Köszönöm szépen. Számunkra, liberál, számunkra liberálisok számára a második világháború óta nagyon fontos téma a transatlanti kapcsolat Egyesült Államok, illetve Európa között. Mi az együttműködést támogatjuk az összes lehet, lehetséges területen. Amikor az ember azonban együttműködik valakivel, akkor mindig fennáll a lehetősége a nehézségeknek, a problémáknak. Nagyon fontos az emberek személyi integritása, a magánélet védelme. Úgy vélem, jól tette az Európai Parlament, hogy az átmeneti megállapodást leszavazta. Az átláthatóságnak meg kell valósulnia, ebben feltétlenül hisz a parlament. A SWIFT-tel kapcsolatos egyezmény nem volt tökéletes. Az Európai Parlament feltételeket szabott, hogy mikor hajlandó megszavazni ezt az egyezményt. És hogyha, meg, hogyha valóban az új feltételeknek megfelel az egyezmény tervezet, akkor igennel fogok szavazni. A védelem, a személyes adatok védelme, alapelveink, ezek már benne szerepelnek a javaslatban, most pedig ö, magabiztosan védjük meg ezt, a, ezt az egyezményt, hiszen biztonságot, illetve európai, az európai polgárok védelmét hozza majd el. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szilvi Guillaume következik két percre. Euh, Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a terrorizmus elleni harc közös ügy, közös harc az Európai Uniónak, is vállalnia kell a felelősséget. De ugyanolyan fontos számokra a képviselők számára, hogy gondoskodjunk arról, hogy a polgárok joga, különös tekintettel az adatvédelmi jogra érvényesüljön. És a tanács, a bizottság, és ami számunkra is fontos ez, de hát nyilván az amerikai hatóságok számára is, akikkel szerződést szeretnénk kötni. Az Európai Parlament alapvető követeléseket fogalmazott meg az adatok tárolását, illetően az Egyesült Államokban most véleményem szerint még mindig az aránytalanság a meghatározó. Itt be kell avatkozni. Öt év. Miért kell ennyi ideig? tárolni az adatokat, amiket nem is használnak. Ezt a határidőt talán lehetne csökkenteni, ami pedig az adatok kiválasztását illeti. semmiféle határidőről nem szól a mandátum. Hallott az ember 90 évről, és hát azért jobb lenne egy megfelelőbb időtávot meghatározni az adatok felhasználását illetően. Most vagy specifikus vizsgálatokra, vagy specifikus folyamatokról van szó. Használják ezeket az adatokat harcot más célokra is, mint a terrorizmus elleni harc? Milyen célokra? És a kérdés az, hogy nem Európában kellene ezeket az adatokat tárolni, mint Amerikában. Erre válaszolni kell a tanácsnak és a bizottságnak, ezek fontos kérdések. Nem fogjuk hagyni, és a, mikor elfogadják a mandátumot, akkor ezt figyelembe kell venni. Köszönöm. Köszönöm, kedves kolléga! Most Natali Grisbe következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Nagyon fontos lépést tett a tisztelt ház két hónappal ezelőtt azáltal, hogy az átmeneti megoldást elutasította. Nem akarok erre visszatérni, hiszen többen említették ezt a tényt előttem. Csak hangsúlyozni szeretném, hogy többen az európai demokrácia egy fontos lépésének tartották ezt. Mert valóban a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után egy nappal az Európai Parlament hallotta hangját. De messzebb mutató jelentőséggel bírt ez a lépés. Az Európai Parlament új jogköre vált világosan mindenki számára, és Janin Plesári jelentéstevünk bátorságát is ki szeretném hangsúlyozni e kérdéskörben, határozottan, eltökélten járt ebben a kérdésben. El. Járt el ebben a kérdésben. A terrorizmus elleni harc és a biztonság megteremtése kölcsönöséget igényel, és ugyanakkor egy szempontokat ki kell egyesúlyozni az egyének szabadságjogával. Az új tárgyalási mandátum olyan egyensúly megteremtésére törekszik, amely egyrészt figyelembe veszi az egyének jogát, másrészt hatékonyá teszi a bűnöldözést, és összességében védi az európai polgárok alapjogát, érdekeit. A jog útjától nem búcsúzhatunk el, a jogrendet eh, nem, eh, nem mondhatjuk föl, de ennek ellenére azt szeretném, hogy nagyon nagy határozottsággal mondjuk, hogy a tömeges adatátvitellel legyünk nagyon óvatosak. A törlés, az igazítás, a kiigazítás jogát érvényesíteni kell, és a jogsegély szempontjait is érvényesíteni kell. Együttműködésre, de kiegyensúlyozott együttműködésére van szükség a felek között. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem, tartsák be hozzá a szalási időt. Ioanencsú következik. Europeană recunoaște importanța deosebită a schimbului de Köszönöm. Európa számára rendkívül fontos az adatcsere a terrorizmus elleni harcban. Frakciónk mindent megtesz annak érdekében, minden olyan egyezményt vagy lépést támogat, amely a terrorizmus elleni harcban hasznos lehet. Természetesen ugyanakkor az egyezményekben mindenképpen tiszteletben kell tartani az emberi jogokat is, illetve a, az arányosságot, a véd, az adatvédelmet, a reciprocitást, illetve az Európai Parlamentnek folyamatosan nyomon kell követnie az egyezmények sorsát. A SWIFT adatok gyűjtése, továbbítása csak úgy lehetséges, hogyha az Európai Unió biztosítékokat kap arról, hogy terrorizmus elleni harc céljából használják fel ezeket. Tehát garanciákra van szükség. Azt kérjük a bizottságtól, hogy éves rendszerességgel jelentést készítsen arról, hogy mi az egyezmény sorsa, hogyan, alakulnak az, hogyan alakul az adat továbbítás. Tehát kérem, hogy tartsák be az alapelveket, illetve bármilyen hiányosságot vagy problémát a SWIFT rendszerrel kapcsolatban időközben oldjanak meg. Azt javaslom, hogy a frakciók az Európai Parlamentben illetve a nemzeti parlamentek tárgyalhassák meg ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Charles Görens következik, mondja az elnök egy perc. Merci, monsieur le président. Le bras de... Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a az Európai Parlament és a bizottság és a tanács közötti erő próbálgatás lehet, hogy észszerű volt annak idején, de hát a lényeg az, hogy az adat továbbítás a pénzügyi tranzakciókról csak is és kizárólag a terrorizmus elleni harcban kerüljön felhasználásra. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy semmi sem biztos az adatfelhasználás körül, különösen a személyes adatok körül. Úgyhogy lehet, hogy egy terrorizmusra gyanúsított itt Európában nem ismer, de Amerikában igen. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban ennek csak akkor van igazán értelme, ha biztosított az ellenőrzés és a kölcsönösség elve érvényesül az információ kapcsán minden újabb szerződésnél. És bele kell gondolni, hogyan lehet az előfeltételeknek a legjobban megfelelni, és ezzel a lehetőséggel a parlamentnek élnie kell. Köszönöm szépen. De rossz a képviselő kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. Örülök ennek a vitának, és örülök annak, hogy még a tanács eh, formális eh, mérlegelése előtt vizsgáljuk meg ezt az anyagot, a bizottságnak adandó mandátumot, és emlékeztetek, hogy visszautasítottuk az időszaki megállapodást. Nem lehet persze a tárgyalási mandátum tervezetéről a parlamenti álláspontot kialakítani. Május 6-án szavazunk, és felszólítom a tanácsot, hogy azelőtt ne hozzon döntést. A parlament egyetértésére van szükség, és fontos, hogy bármilyen megállapodás tiszteletben tartsa az emberi jogok európai megáll- nyilatkozatát. Kérem tehát, hogy egy kis, vegyék figyelembe, hogy az EU-USA kapcsolatokat kevéssé fogja, kevésbé veszélyezteti egy kis késedelem, mint hogyha másodszor is elutasítjuk ezt a megállapodást. Fontos, hogy az adatokat ellenőrizni tudjuk. Nem vagyok elégedett az idáig tett javaslatokkal. Nem hiszem, hogy az adatok ellenőrzését teljesítik az elő a szabályok. Szeretném, hogy elmélyültebben működjön együtt az USA és Európa, de ezen együttműködésnek az polgári szabadságjogok kölcsönös tiszteletén kell alapulnia. Köszönöm szépen, Derossa kollégám, és most tovább lépünk a spontán felszólalások körébe, és Krisztián Préda kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Többször is elhangzott, hogy a terrorizmus elleni harcban Európa és az Egyesült Államok összefog, hiszen nekünk is célunk, hogy felszámoljuk a terrorizmust. Nos, nem szabad, hogy az anti-amerikanizmus elhatalmasodjon. Szerintem az Amerika ellenes érzelmeknek nincs helye a terrorizmus elleni harcban. Arra kérek mindenkit, hogy bizalommal fogadják az Egyesült Államok és Európa együttműködését. A terrorizmus elleni harc összes lehetőségeit ki kell használni. A SWIFT egyezmény keretében történő adatvéd, adatcsere mindenképpen használhatja, vagy szolgálhatja ezt a, ezt a cél, de akár a kábítószer elleni harcban is föl lehet használni. Tehát mindenkit arra kérjük, hogy ez támogassa ezt az egyezményt. Elnök Zéber, Zéber úr. Következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. Azt hiszem, hogy néhány ö, dologra ö, nem kell kitérni a transatlanti partnerség, az nagyon meghatározó, a közös harc a terrorizmus ellen szintén, és az Egyesült Államok az EU intézmények között. Tény azonban, hogy a Lisszaboni szerződés új alapokat teremtett, és mi, mint Európai Parlament új jogokkal rendelkezünk, különös tekintettel a polgárok jogainak védelmét illetően. És egy fontos jog tehát a polgárok alapjogainak védelme az élethez való jog, a magánszférához való jog. Mi azt mondjuk, hogy ezt az adat továbbítást és az adathalmazok továbbítása az túllő a célon. Azt hiszem, hogy bizonyosságnak kell lennie afelől, hogy egyensúly alakul ki az alapjogok között, és hogy érvényesül a kölcsönösség, az arányosság, és biztosított az adat biztonság bizonyos szintje is. És azt szeretném kérdezni a bizottságtól, tanástól, hol voltak ma a délelőtt során, amikor a 2008-as mentesítésről vitatkoztunk, és az egyik legfontosabb fejezetnél nem volt jelen a tanács képviselője. Köszönöm. Hola. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Bronsz úr következik. One of the crucially important az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a tömeges adatok, azaz mindenkire vonatkozó információt átadjanak-e, vagy pedig megpróbálják-e az egyéni adatokat meghatározni. Van egy köztes álláspont is. Mégpedig, hogy azon csoportok, amelyekkel gyanúsak lehetnek, ők kerülhetnek a figyelem homlokterébe. Például, hogyha egyszerre minden um, északi partokon uh, dolgozó halász emberhalásza akarná válni, akkor őket um, megfigyelhetnénk, vagy pedig, hogyha a nyugdíjba vonuló uh, professzorok um, görcsös sétabotjukat lecserélnék egy géppisztolyra, akkor ők kerülhetnének a figyelem homlok terébe. A, az a kérdés, hogy um, belátjuk-e, hogy a, ha valaki figyel homlok terébe kerül, akkor ez diszkriminatív. Másrészt eh, látni kell, hogy, a, hogy az ilyen megfigyelt csoportok között mindig eh, ártatlanok is vannak. Köszönöm Bronz képviselő, is most Rojtov asszonynak adom meg a szót. Pane předsedo, jedním z velice efektivních nástrojů boje s teroristy je dohalování... A terrorizmus elleni harc leg főbb eszköze, hogy a terrorizmus finanszírozását föltárjuk. Ilyen szempontból fontos az egyezménynek ezen formája, formája az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés közötti együttműködés. Nagyon örülök annak, hogy az új egyezmény eh, tehát javaslatnál megváltozott a bizottság hozzáállása jelenlegi formájában az várható, hogy havonta 90 millió adatot fognak továbbítani, ez nem túlzott mennyiség? Azt hiszem, a nemzetközi közjog alapján egy jogi entitást kéne kinevezni, aki ezt a kérdést felügyeli. Az Európol, ilyen, ilyen nem rendelkezik a terrorizmus ellen kell harcolnunk, de nem úgy, hogy az emberi jogi kartát és a személyi adatok védelmét figyelmen kívül hagyjuk. Kérem, hogy a megfelelő garanciákat adják meg. Elnök, köszönöm szépen. Jettem, aki következő. Asszony következik. Ön, sehr geehrte Kolleginnen und Elnök úr, igen tisztelt kollégák, a mai vita azt mutatja, hogy a polgári szabadságjogok és a terrorizmus elleni harc nem mindig jól összeegyeztethető. A SWIFT megállapodás a polgári szabadságjogok megőrzésének, másrészt pedig a biztonság megőrzésének egymásnak feszülő érdekeit mutatja föl még mindig, a javaslat még mindig hatalmas adattömegek továbbítására tesz javaslatot, és a tárolási idős túl hosszú még. Végezetül van még egy kérdésem. A bilaterális megállapodás milyen időszakra került korlátozásra, illetve mikor törlik majd valójában az adatokat? Ma mindenki szóhoz fog jutni, Jetem, aki az, hogy következik most már tényleg. Terrorizmin vastainen taj... Köszönöm szépen. A terrorizmus elleni harc nagyon fontos, nagyon jelentős, és az EU-nak részt kell ebben venni. De ezt nem tehetjük úgy, hogy lábbal tiporjuk az emberi jogokat, az egyének jogait. Európa egyik legfontosabb alapértéke az emberi jogok tiszteletem, és az Atlanti óceánon átnyúló vagy transatlanti együttműködés sarokköve is kell, hogy legyen. Fontos, hogy működjék ez a transatlanti együttműködés, de kétirányú működést képzelhetünk csak el, mely a kölcsönös tiszteleten alapszik. Az adatok cseréje mindig egyéni alapon kell, hogy nyugodjék, és a terrorizmus elleni harcot nem lehet álcának használni, és nem lehet arra használni, hogy az emberi jogokat veszélyeztessük. Medelcseva asszony kapszőt. Monsieur López Garrido, Madame Malmström, je tiens à féliciter. Köszönöm szépen. López Garrido úr, biztos asszony, szeretnék azoknak gratulálni, akik a, a, a SWIFT egyezmény javaslatát megfogalmazták. Úgy vélem, hogy a adatvédelem és a bizonyosság elvét is figyelembe vették, illetve az alapvető szabadságjogokat is. Nagyon fontos az, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma is egyelő félként jelenjen meg ebben a, ebben a egyezményben, tehát az arányosság nagyon fontos, a nyers adatok továbbításával kapcsolatban a reciprocitás elvét sem felejt, se felejtsük el. Az európai és tagállami határozott hatóságokat tájékoztatni kell arról, hogy hol, milyen formában tárolják az adatokat az USA-ban. A SWIFT segít a demokrácián, és remélem, hogy a polgárok érdekeit szolgáljuk. Elnök, ott Vandenkám képviselő következik, ő az utolsó hozzászóló, mégsem. Köszönjük. Akkor López Garrido úrnak adjuk meg a szót a tanács nevében. Molte grazie, presidente. Bueno, quiero empezar por decir... Köszönöm szépen, elnök úr. Először azt szeretném mondani Zéber úrnak, hogy a mai délelőtti vitán igenis jelen voltam. Hivatalos, hivatalosan nem hívtak ma meg, de a kép, tisztelt képviselők igényelték, hogy jelen legyek ezen a vitán, és meg is jelentem. Talán nem Zéber úr vett részt, vagy Zéber úr nem vett részt akkor ezen az ülésem. De én igenis itt voltam. Szerintem rendkívül konstruktív vitára került az imént sor. Tükrözi ezt mindkét fél konstruktív együttműködési szell- vagy együttműködő szellemét a tanács, illetve mind három fél, hiszen a tanácsról, a bizottságról és a parlamentről is szó van. Henis Plaschert asszonynak, a jelentős tevőnek megkösz, megköszönöm munkáját, illetve Megköszönöm azt is, hogy pozitívan vélekedett a bizottság munkájáról. Cecilia Malmström keresztül a bizottság által a bizottsági mandátum, illetve a tanácsi mandátum figyelembe veszik az Európai Parlament képviselőinek véleményét az ebben foglalt aggályokat, és természetesen a jelentéstevő munkáját. Van néhány olyan probléma, amely különösen foglalkoztatja önöket, és szeretném önöket arról biztosítani, hogy ezen problémákat, aggályokat mindenképpen figyelembe vesszük a tárgyalások során. a bizottság fogja irányítani, vezetni ezeket a tárgyalásokat, és végül a produktumot, az egyezményt a tanács, illetve a parlament is aláírásával illeti majd. A nyers adatok továbbítása Albrecht, Buszótil, Sargentini, Denson, Pasca, De Rossa és egyéb képviselők interpellációiban kaptak szerepet. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy nem lehet ne, nem arról van szó, hogy bármit is kérnek tőlünk az amerikaiak, mi megadjuk azokat az adatokat, nem. Olyan adatokat juttatunk el az Egyesült Államokba, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a terrorizmus, szolgálják, hogy a terrorizmus finanszírozását felderítsék vagy olyan személyről van szó, akiről megalapozottan azt lehet gondolni, hogy kapcsolata van vagy a terrorizmussal, vagy a terrorizmus finanszírozásával. Tehát nem arról van szó, hogy nyers adatokat továbbítanak, nem, a szóban forgó személy és, a, ezzel, és az ő cselekedetei határolják be, hogy milyen adatokat fogunk továbbítani. Akkor továbbítunk csak adatokat, ha ezt kérik, és az, e, az Európai Bizottság ezt követően ellenőrzi, hogy hogyan használták fel az adatokat az amerikaiak. Azt gondolom, hogy ez a keret, ez a működési mechanizmus mindenképpen megnyugtatja önöket. Aztán az adatok tárgyalása. Mennyi ideig tárolják ezeket az adatokat? Az öt, öt éves időszakra gondoltunk, hiszen nyilván a lehető leghatékonyabban kell eljárni, és erre talán az öt év a legalkalmasabb, ez a lehető legrövidebb idő. És azt is figyelembe kell venni, hogy olyan időszakot vagy időtartamot szabjunk meg, amely lehetővé teszi a cél elérését, mégpedig hatékony elérését. Hogyha ez nem valósul meg, akkor nyilván semmi értelme a adattárolásnak. A hozzáférésről, a módosít, adatmódosításról is sok felvetést hallottam. Kolja jó úr többek között szólt hozzá ehhez a kérdéshez. ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy a tárgyalás vezérfonala úgy fog kinézni, ahogy azt Malmström asszony elmondtam. Tehát a hozzájutás, a információ, illetve az adat módosítás elvei mindenképpen megvalósulnak majd. A reciprocitás és az arányosság is szerepet játszanak majd természetesen. Nagyon fontos az, hogy közigazgatási és jogorvoslatra is sor kerülhessen bármiféle hátrányos megkülönböztetés nélkül. Ezt, erről biztosíthatom önöket. Boszkurt és Bercsens képviselők vetették ezt fel. Az abszolút reciprocitás fog megvalósulni, az Egyesült Államokkal kötött egyezményben az, a tanács így, ilyen ö, formájában fogja elfogadni a tárgyalási mandátumot, és ez egybevág azzal, amit Henis Plasért asszony fogalmazott meg a jelentésében, az állásfoglalás tervez, tervezetében. Olyan mandátumot fogunk fölhasználni, amely megvédi az európai polgárok jogait, és amely hű az, az Európai Emberi Jogi Kartához, a Lisszaboni Szerződéshez és az Európai Emberi Jogi Kartához, amit nem, régi, nem ö, sokára meg fog ö, szentesíteni fog az Európai Unió. Köszönöm szépen. Madame Malmström, la commissaire. Most már Abszolom azt mondja, biztos következik. Tisztelt képviselők, igen. Igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon konstruktív vita volt, és felírtunk mindent, feljegyeztünk mindent, ami elhangzott. A tanács sok mindenre válaszol, de néhány dolgot hozzáadok, mert nagyon fontos, hogy a dolgot tisztázzuk, amennyire csak lehetséges. Lesz egy felülvizsgáló tím, és itt meg fogjuk nézni adhok példák alapján, vagy adhok minták alapján, hogy az adatot úgy alkalmazták-e, hogy az megfelele az egyezménynek el kell érni, hogy a cél az valóban a terrorizmus elleni harccal, illetve a terrorizmus finanszírozásával legyen kapcsolatos. A TFDP esetben a SWIFT vizsgálatra is szükség van, és hát a megfelelő joghatóságnak is el kell végezni a vizsgálatot. Az EU-nak is hozzá kell ehhez férni. A megállapodásnak biztosítania kell, hogy az uniós polgárok ne legyenek kitéve semmilyen diszkriminációnak azzal kapcsolatban, hogy ez, ezt hogyan lehet meghatározni, ez része lesz a tárgyalásoknak, ennél többet nem tudok mondani, de ez egy nagyon fontos része lesz a megbeszéléseknek, hogy erre a kérdésre megoldást kell találni. Az adatokat nem fogják harmadik félnek továbbítani, itt csak elemzésre kerül sor, de adattömegeket nem továbbítanak, és csak terrorizmussal kapcsolatosan, ha adattovábbításra sor kerül. Biztosítani kell, hogy az uniós polgároknak meglegyen a joga, hogy megtudják, hogy megfelelően tiszteletben tartották az adataikat is mindig célirányosnak kell lenni az adatkérésnek, és mindig adott kell, hogy legyen a, a megfelelő gyanú a terrorizmussal kapcsolatban csak akkor lehet hozzáférni ezekhez az adatokhoz, és csak nagyon kis arányhoz fognak hozzáférni, és a többi pedig anonim marad és meg kell nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy finomra hangoljuk eh, az ezzel kapcsolatos fogalom meghatározásokat. Jogilag már most is kötelező, hogy ezekhez az adatokhoz nem lehet hozzáférni csak a eh, gyanú megléte esetén. A review team az eh, felül fogja vizsgálni a mintákat, és amennyiben úgy tűnik, illetve egyértelmű, hogy a megállapodás sérül, akkor ezt azonnal meg fogjuk szakítani. Tehát gyorsan kell cselekednünk, és el kell érni, hogy jó legyen a megállapodás. Most egy hézag van a biztonsággal kapcsolatban, és ezt a hézagot be kell zárni és meg kell oldani az adatvédelmi kérdéseket. Az amerikaiak nagyon nyitottak, és készek együttműködni velünk, amilyen gyorsan csak lehetséges, de hát azt szeretnék ők is, hogy találjuk meg a válaszokat a kérdésekre, és a parlament majd kérdéseket tehet fel, még ezzel kapcsolatban reméljük a válaszok is meg lesznek. A másik csapás irány a kérdés, hogy legyen-e európai szinten is egy TFT EPP, hogy legyen egy hatóság. Ez egy nagyon fontos vita, és ezt mélységében kell megvitatni ezt a kérdést. Persze nekünk Európában ez nem lesz része a tárgyalásoknak az amerikaiak segíteni fognak egyébként, ha ez így lesz, de nekünk kell ezt először is megtárgyalni. A bizottság ebben részt vesz, de azért a tagállamokon múlik a döntés. Tudom, hogy az Európai Parlament aktív. Én örömmel várom ezt a vitát. Ez egy párhuzamos vita lenne, és szintén párhuzamos az a munka, amit Reding alelnök asszony végez, és ez már megkezdődött, hogy ő egy hosszú távú mandátumot szeretne az adatvédelmi megállapodásra az egy Egyesült Államokkal minden egyéb területre vonatkozóan. Ez is ide tartozik. Végül pedig, tisztelt képviselők, az izlandi vulkán nagyon komoly problémát okoz sokak számára mindenütt a világon, utazási problémák, és még nem is tudtak szavazni ma, és az előző napokban. Ezt sajnálom, de hát itt van az elnökség, itt vagyunk mi, a szolgálatok, mi a vitát. Nyomon követtük, láttuk az állásfoglalás tervezetet, beszéltünk a frakciókkal, bizottsággal, ezt továbbítani fogjuk a minisztereknek, és hogyha elhalasztjuk a döntést a tanácsban, két fontos hetet veszítünk. Már mondtam, hogy az amerikaiak hajlandók, szeretnének tárgyalni, konstruktívak, de nem lesz könnyű. Ez egy nagyon nehéz tárgyalássorozat lesz, és szükségünk van az időre és én szeretném, hogyha ezt mi hamarabb tető alá hoznánk, olyan jó minőségben, ahogy csak lehetséges, és a parlamentet kérem, hogy még a nyári szünet előtt szavazzon. Nagyon jó lenne, hogyha mi hamarabb tető alá kerülne ez a megállapodás. Értsék ezt, ezt meg, és a tanács és a bizottság nagyon oda fognak figyelni az önök nézeteire, és figyelembe fogjuk venni mindazt, ami ezen a vitán is elhangzott. Ezt továbbítjuk pénteken a minisztereknek. Köszönöm szépen szépen! Köszönöm szépen, Malmström asszony, ezzel lezárjuk a vitát. A szavazásra pedig a májusi első plenárison kerül sor.